Buonasera a tutti. Cominciamo. Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök. És megnyitom a bizottsági ülés, szakbizottsági ülést. A hatos napi rendi pontot elhalasztjuk. Ezt a Kokobu info anyagban is láthatják. Az ülést közvetítik az interneten, remélem, hogy ennek mindenki tudatában van. Emellett remélem, hogy mindenki elhozta az elektronikus szavazókártyáját, ugyanis alapirend négyes pontja elektronikus szavazás. A külügyi bizottság szemináriumot tart a Nyugat-Balkán országainak parlamenti képviselőivel május 23-án. március 23-án az AFET szakbizottság, a mi szakbizottságunkkal együtt ülésezik, és eszmecserére kerül sor az alelnökkel. a március 22-23-ai külügyminiszteri tanácsnak az eredményeiről. Hármas napi rendi pont az ülésjegyzők könyvének elfogadása 2010. február 22-23-as ülésről van szó. Hogyha nincsen megjegyzés, akkor következik a 2008-as évi mentesítés 7., 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap. Meg is adom a szót Ayala Szender asszonynak, tessék. Köszönöm, Zakul. Con, eh, con este, con el dossier, con la aprobación Nos tehát, elnök úr, a mentesítés kérdése van napirenden. Az Európai eh, Szociális Alapról van itt szó, 7., 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap. A kollégák megkapták a szavazólistát. és ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy megpróbáltam a különböző javaslatokat a kollégák részéről figyelembe venni. Nyilván a konstruktív javaslatokra gondolok itt. Természetesen az a helyzet, hogy az egyes módosító javaslat esetében Andreasen asszony állt a beküldött módosító javaslattal kapcsolatban sajnálatos módon nem tudtam elfogadni ezt a javaslatot, mely szerint eh, halasszuk el a mentesítést, hiszen a számvevőszék eh, által igazolt eh, eljárás szerint, mely szerint az Európai Bizottság mindent megtett a mentesítés érdekében, ezt méltatnunk kell úgy, hogy ezt az elhalasztást nem tudom elfogadni ahogy Mayer asszony, el, amit Mayer asszony javasolt, az konstruktív volt, e, ez pozitív kiegészítésnek tekintendő. Például az a javaslat, amely, illetve az a jelentés, amelyet a számvevőszék készített Afrikáról, ez egy jó jelentés és egy jó határozat, és ami a többi pontot illeti, ezeket egyszerűen átvettem. Schmidt úr, megint csak azt kell mondanom, hogy meg, megpróbáltam teljes mértékben figyelembe venni azokat a gondolatokat, javaslatokat, amelyeket ön benyújtott, de azt kell, hogy mondjam, hogy az ön javaslatait nem igazán sikerült átvennem, hiszen a javaslatok többsége nem javította a jelentésemet, hanem sokkal inkább, inkább kétoldalú bilaterális javaslatokat nyújtott be. Persze én értem, hogy Svédországnak konkrét álláspontja van a fejlesztési alapok alappal kapcsolatban, és ezek a bilaterális döntések, amelyeket a tagállamok hoznak a fejlesztési alappal kapcsolatban teljesen legitimek, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt és most meg kell próbálnunk ezen nemzeti álláspontok mögé látni, és közösségi álláspontot megfogalmazni. Ez egy nagyon komplex dolog, és a közösségi szintű programokat kell itt megvédenünk, meg kell tartanunk a közösségi dimenziót. Emellett meg kell próbálnunk azt is, hogy meg, megértenünk, hogy egyes tagállamoknál lehetnek olyan kétoldalú bilaterális esetek, amelyeket figyelembe kell, vagy lehet venni a költségvetés során, de ez itt most nem az a helyzet. Ez egy közösségi jelentés, közösségi program, és ennek a költségvetési ellenőrzése. Én elismerem ezt a kérdést a 18-as pontban, vagy a 22-es pontban. Nos, ami a fejlesztési bizottsági kollégákat illeti, kollégák javaslatait illeti, itt, itt is megpróbáltam ennek az, az eredeti logikáját megtartani a jelentésnek. Ők tartalmi kérdésekről beszéltek, fejlesztési tartalmi kérdésekről, úgyhogy próbáltam az ő javaslataik közül minél többet átvenni. Tudom, hogy az Európai Bizottság benchmarkjával kellett dolgoznunk, amelyek, amelynek köszönhetően néha nehezebb volt a munka, bár hogyha például oktatásról volt szó, ott sikerült tovább menni a bizottság javaslatainál, Megpróbáltam a DEVE bizottság javaslatait belefoglalni a javaslatba, hiszen ezek minőségileg, minőségileg javítják a jelentést, hiszen a költségvetési oldal a dolognak bonyolultabb. Most látják a szavazólistát, megtalálhatják itt a módosítójavaslatokat, remélem, hogy el tudják fogadni a javaslataimat. és remélem, hogy el tudják fogadni a szóbeli módosításokat. A négyes módosítást el tudom fogadni. Ezzel kapcsolatban is született egy szóbeli módosítás. Azt hiszem fontos tudni azt, hogy az Európai Beruházási Bank elnökét minél hamarabb be meg kell hívni. Ez csak egy kis kiegészítés ennyi részemről. Nagyon jó volt az együttműködés, nagyon jó volt az együttműködés az Európai Bizottsággal is. Hálás vagyok nekik, hálás vagyok, hogy rendelkezésre álltak, és hálás vagyok nekik, hogy kaptunk anyagot tőlük, nagyon komplex anyagokat kaptunk. Köszönöm a kollégáknak a javaslataikat, hiszen ezek is az én javaslatomat javították. Köszönöm szépen. Prego. Köszönöm szépen. Schmidt túl, tessék. Hozzászólhatok? Kérdezi a képviselő. Igen, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Egy rövid kérdésem lenni, lenne, mégpedig az, hogy miért utasította el, és ezt nem értettem a magyarázat javaslataiból a 11-es, a 14-es és a 17-es módosítást. Az egyetlen dolog az, hogy ezek a módosítások azt tartalmazzák, hogy az emberi jogok kérdésére kell koncentrálnunk az Európai Unió oldaláról. És engem meglepett az, hogy ez hogyan lehet visszautasítani, milyen alapon. Nem értettem az érveit. Mi, mi az érve? Miért nem támogatja ezt? Vamos a ver, señor Schmidt. No es que rechace... Eh, Nos, kedves Schmidt úr, nem elutasítom én ezt a dolgot. És nem arról van szó, hogy én ne, ne értenék egyet azzal, hogy az Európai Bizottságnak tiszteletben kell tartania az emberi jogi kérdéseket, és figyelembe kell ezt venni olyan országokba, amelyek van, amelyeknek az Európai Bizottság fejlesztési segélyt folyósít. Az itt elutasított módosító javaslatok közül néhányal az a helyzet, hogy a demokrácia kérdésével kapcsolatban követelményt kell megfogalmazni. Ez elég nehéz is lehet egyes országokban. Egyes országok, amelyekkel együttműködünk, nem kormányzati szervezetek, amelyekkel együttműködünk, amelyek a helyszínen dolgoznak, e, és e, humanitárius, illetve fejlesztési segít, segélyt e, menedzselnek. Nos, itt az Európai Bizottság nem követelheti az emberi jogoknak ugyanolyan szintű betartását, mint Európában. A szabad véleménynyilvánítás például az egyes módosít, 11-es módosító javaslatnál ön egy svéd állampolgárt említ. Hát én ismerek például spanyol fejlesztési e, aktivistákat, akik e, ugyanolyan komplex e, helyzetben vannak. És ez a mentesítési eljárás, amely az előző évre vonatkozik, ez nem, nem ez a megfelelő alkalom arra, hogy egy különböző államok közötti harc áldozataira utaljunk. Sokkal inkább ez, ez, amit ön megfogalmaz a 11-es cikkben, ez sokkal inkább külpolitika, nem annyira fejlesztési vagy mentesítési politika. A költségvetéssel kapcsolatos segítségnyújtás esetében más dolgokról eh, van szó. Nekünk azt kell értékelnünk, hogy, hogy az, eh, az országokban javult-e a kormányzás, az eh, egészségügy javult-e, ezeket a dolgokat ellenőrzem én. Az önmódosító javaslataiban olyan dolgokról van szó, amelyek egyrészt redundánsak, mert már az Európai Bizottság megfogalmazta azt, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága elengedhetetlen, bizonyos demokratikus sztenderdeket nem tartottak be, de hát ezt nem vehetjük referencia alapnak. Nem kérhetjük az Európai Bizottságtól azt, hogy, hogy hogyha ezt és ezt nem tartják be, akkor nem, nem nyújthatunk fejlesztési segítséget sem. Az Európai Bizottság ugye már megfogalmazta, hogy egy, egyes tagállamok a e, bilaterális segítségnyújtást megszakíthatják, mert mondjuk egy állampolgárukat ott fogva tartják, de ez nem jelenti azt, hogy emiatt az egész közösségi fejlesztési politikát e, meg kell e, állítani, le kell állítani. Ez az én kritériumom nem humanitárius okokkal érvelek, az ön módosító javaslataiban annyira specifikus kérdésekről van szó, amelyek inkább a bilaterális irányba billennek el, amely bilaterális kapcsolatokra Svédországnak Svédországnak, amilyen bilaterális kapcsolatai Svédországnak vannak. Tessék, megadom a szót a képviselő úrnak. Nagyon röviden, elnök úr. A 14-essel egyetértek, de a 14-es és a 17-essel kapcsolatban nem értek egyet. Itt szerintem az ön érvelése helytelen. A pénz beszél. Ennyit tudok mondani. Szerintem ezt kellene használnunk, ezt a mottót. Rendben, mondja az elnök. Akkor szavazunk. Remélem, hogy mindenki elhozta a kártyáját. Négyes pontról van tehát szó. Egyes módosító javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Hárman szavaztak mellette. Következik a teljes javaslat, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-en szavaztak mellette, ketten ellene. Folytatjuk a második javaslattal. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19 mellette, 3-an ellene. Következik az egyes szóbeli módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hárman voltak mellette, 19-en ellene. Kettes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-en mellette. Egy tartózkodás. Hármas módosító javaslat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 12 mellette, 10 ellene. Kettes szobali módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 17-en mellette, hárman ellene. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 5 mellette, 16-an ellene. Egy tartózkodás. Hatos módosító javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 19 el ellene, 3-an mellette. Hetes módosító javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 14 -e mellette 8-an ellene. Következik a 8-as javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Illetve elutasítottuk elnézést, elutasítottuk 19-en ellene, 3-an mellette. Egyes, a Deve Bizottság részéről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elfogadtuk 22 szavazattal. Következik a 9-es módosítójavaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 19-en mellette és 3-an ellene. Következik a 10-es módosítójavaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 22-en szavaztak mellette. 11-es javaslat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 17-en szavaztak ellene, négyen mellette. 12-es módosítójavaslat mellette, ellene, tart, lezárom a szavazást. 23-an mellette elfogadtuk, tehát következik a 13-as módosítójavaslat, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 13-an mellette, 9-en ellene. Következik a 14-es módosítójavaslat, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 14-en mellette, 8-an ellene. Következik a, hat, a 15-ös módosítójavaslat, 15-ös, megnyitom a szavazást. El, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 12-en mellette, 9-en ellene. Következik a 6-os, a Deve részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 23-an mellette. Következik a hármas szóbeli módosítójavaslat. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23 szavazattal. 16-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17-en ellene, 5 mellette. Egy tartózkodás következik a 18-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23 szavazattal. Következik a 3-as, a Deve Bizottság részéről mellette. Ellene. Tartózkodás 23-a mellette elfogadtuk. 7-es a Dever részéről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23 szavazattal. 4-es a Dever részéről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23 szavazattal. Következik a 19-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 21-en mellette. Ketten ellene következik a négyes módosítójavaslat, szóbeli. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23 szavazattal. Következik a 21-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23-an mellette. Következik a 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23 szavazattal. Következik a 23-as módosítójavaslat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 23 szavazattal. Következik az ötös szóbeli módosító javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21 szavazattal. Következik a szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezzel 21 szavazattal, két ellenszavazattal elfogadtuk a jelentést. Köszönjük szépen uh, Ayala Szender kollégánknak. Siamo a questo punto. Most pedig a következő napirendi pont taglalására térünk rá. Ez pedig az ötös napirendi pont, az Európai Számvevőszék 17-2009 számú költségveté különjelentése az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott intézkedések a nők szakképzéséért. A számbevőszék egy tagja itt van körünkben, Ovidi úr, szeretettel üdvözlöm őt. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg szeretném köszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek és felszólalhatok a munkadokumentum vitájában, amely a 17-es speciális jelentéssel foglalkozik, melynek címe az Európai Szociális Alapátállás finanszírozott intézkedések a nők szakképzéséért és ennek célja az, hogy a nemek közötti egyenlőséget megteremtse. A 2007-es mentesítési határozat óta, a parlament határozata óta, ez a kérdés a számvevőszék további jelentéseiben kell, hogy szerepeljen. Meg szeretném köszönni Vóg úrnak, vagy Vón úrnak, a világos és átfogó kezelését ennek a számvevőszéki jelentésnek, melyet munkadokumentumában kezelt, és nagyon fontos szakképzési intézkedésekről van szó, amelyek a 2000-2006-os időszakban 3 milliárd eurót tettek ki. A számvevőszék vizsgálata öt tagállamra terjedt ki, melyek a költségek 76%-át költötték el, és megvizsgáltuk a nők célját, a nők egyenjogosítását szolgáló intézkedéseket, és igyekeztünk a képzési intézkedések céljait és céljainak teljesülését ellenőrizni. Végezetül pedig össze szeretném foglalni az audit eredményeit a nők szakképzési támogatására vagy akcióira vonatkozó vizsgálat megállapítottam, hogy az eredmények nem mindig feleltek meg a munkaerőpiac várakozásainak, és nem szólítottak meg a speciális igényű csoportokat. Mi több a projekteket, kiválasztott projekteknél nem kellőképpen vették figyelembe a munkaerőpiac elvárásait, illetve az általános programcélokat. Ezért a számvevőszék arra tett javaslatot, hogy, hogy támogassák a képzési programok kiválasztásánál a munkaerőpiaci igényeket tekintsenek ki ezekre, és tegyék az elemzés alapjában. Ezen felül azért, hogy a projektek kiválasztása hatékony legyen, fontos, hogy olyan projekteket válasszanak ki, amelyek figyelembe veszik a munkaerőpiaci elvárásokat. Figyelembe véve azt a kérdést, hogy a célok elérését megfelelő módon ellenőrizték el. A számvevőszék megállapította, hogy nem követték nyomon ezeket az információkat, a problémák tartalmazták a túl szűken meghatározott indikátorokat, a célok nem jó megfogalmazását, és a nem megfelelő információt, és sem a számvevőszék, sem a tagállami hatóságok nem voltak képesek ezért arra, hogy megállapítsák, hogy a célokat elérték-e vagy sem. Ezért a számvevőszék úgy gondolja, hogy a megfelelő és működőképes indikátorok alapvető szerepet játszanak a programok elemzése során. A számvevőszék tagjaként Nagyra értékelem azt a pozitív üzenetet, melyet Vón úr a jelentés kapcsán a szövegében megfogalmazott. Figyelembe véve, hogy a számvevőszék figyelembe vette a nők szakképzéshez való hozzájutásának lehetőségét, a számvevőszék úgy gondolja, hogy további képzésre lesz szükség, ahhoz az alapkészségek területén azért, hogy a nők munkaerőpiacra való jutását, vagy újra munkaerőpiachoz való jutását támogassuk. Ugyanakkor arra lehet számítani, hogy a legtöbb intézkedés, melyet a szakképzése címe alatt határozt hajtanak végre, foglalkoztatáshoz kellene, hogy vezessen. Végezetül még egyszer örömömet fejezem ki a fölött, hogy itt lehetik, és közösen vitathatjuk meg a képviselőkkel ezt a jelentést, eh, aznak megfigyelését és következtetéseit. A jelentést eh, publikációi óta pozitívan fogadták, eh, pozitív tudósítások jelentek meg őre rólam, és így az európai közpolgárság érdekét szolgáljuk jobban, nem csak a nőkét, hanem a teljes társadalomait. Éppen ezért remélem, hogy a jelentés és a következtetések, melyeket önök is támogatni fognak, hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a nők és a férfiak a munkaerőpiacon egyenlő esélyekkel lépnek majd fel. Köszönöm szépen figyelmüket. Grazie. Diamo la parola adesso al relatore Köszönöm szépen, most pedig megadom Vón úrnak a jelentéstevőnek a szót. Tessék, parancsoljon Vón úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és meg szeretném köszönni a számvevőszéknek, és különösképpen Eszpria úrnak és csapatának, hogy ezt a jelentést elkészítette, és Géi úrnak, hogy hozzájárult ehhez. Ez egy nagyon fontos jelentés, hiszen ez olyan projekteket elemez, amelyeket részint az esf ben az Európai Szociális Alapból finanszíroznak, és mint tudják, az Európai Szociális Alap segít abban, hogy a munkaerőpiacról kiesett emberek visszatérhessenek. 4 milliárd eurót pántlikáztak a pozitív munkaerőpiaci akciókra 2000-2006-os időszakban. A cél az volt, hogy a nemek közötti egyenlőség ügyét támogassák. Ez a jelentést figyelembe kell, együtt kell vizsgálni azon projektekkel, amelyeket a tagállamok is finanszíroztak, hiszen a tagállamok is fontos szerepet játszanak a munkaerőpiaci intézkedések területén. A számvevőszék jelentésének jelentés kritikus volt a kiválasztási kritériumok tekintetében, nem találta kapcsolatot a munkaerőpiaci igények és a szociális alap által finanszírozott projektek között, és nem volt eléggé differenciált az támogatása nők egyenjogosítása tekintetében. A számvevőszék a nyomonkövetést is fontosnak tartja. Például az egyik régióban a nyújtott szakképzési és képzési programoknak csupán 42%-át lehetett nyomon követni, monitorozni, és sokszor a képzések sem, illetve képző személyek sem rendelkeztek megfelelő képzettséggel, és nagyon fontos meglátás az is, hogy a képzési intézkedés végén áttekintsük az eredményeket. A számvevőszék eh, kihangsúlyozta a világos célok hiányának problémáját is. A számvevőszék, illetve a számvevők ajánlásai abszolút logikusnak tűnnek, engedjék meg ezért, hogy csak az ajánlásokról néhány észrevételt tegyek. Úgy gondolom, hogy túl nagy hangsúlyt helyez a számvevőszék az EU munkaerőpiacára, de nem specifikusan a nők munkaerőpiaci igényeire, például a flexibilis, a rugalmas munkaidő tekintetében, vagy pedig a bizalomépítési intézkedések tekintetében. Azaz tehát a munkaerőpiaci intézkedések nem mindig felelnek meg az egyenjogosítási célnak, és éppen e, ezért úgy gondolom, hogy e, ezt a számbevőszék is így gondolja. A számvevőszék kihangsúlyozza, hogy na, kis különbség van az általános munkaerőpiaci intézkedések és a nőket megszólító intézkedések között, és hangsúlyozza, hogy specifikus intézkedésekre van szükség, melyek a nők szakképzését támogatják, hogy visszatérhessenek könnyebben a munkaerőpiacra, ezen felül pedig a mainstreaming szempontját is hangsúlyozzák a gender mainstreaming kérdése nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz eh, akár a szemvevőszék, akár másnak is elemezni ezt. Egyetértek ugyanakkor a szemvevőszékkel egy észrevételben, mégpedig, hogy a helyzet javult a nyomonkövetés, a monitorozás tekintetében, és a világos és eh, egyértelműen ellenőrizhető célok, teké, célokat pedig meg kell határozni azért, hogy csökkenthető legyen a nemek közötti szakadék. Végezetül elnök úr, úgy gondolom, hogy az ESF, a szociális alap nagyon fontos eszköz sok nőnek, és persze férfinak is segített visszajutni munkaerőpiacra, és azt remélem, hogy az Európai Szociális Alap ebbéli munkáját folytatja a jövőben is. Egyetértek azzal is, hogy fontos, hogy a projektek munkaerőpiaci elemzésen nyugodjanak, de más szempontokat is figyelembe kell venni a projektek kiválasztása során. Végezetül pedig megfelelő indikátorokra van szükség a projektekben, ahogy az auditorok ezt elmondták, és világos és határozott nyomonkövetésre van szükség az indikátorok teljesülése tekintetében. Üdvözlöm a számvevőszék jelentését, és köszönöm a számvevők együttműködését. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gressle asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, hallatlan fontos jelentéssel van dolgunk, hiszen nagyon sok pénzt fordítunk a speciális nőket megszólító támogató programokra, és a nők speciális fontos szerepet játszanak a Lisszaboni stratégia, stratégiában. A nők tehát súlyponti helyzetben vannak. Éppen ezért némiképpen csodálkozom, hogy egy kizárólag nők számára el, előirányzott programban 27%-os a férfiak részre, részvétele, mint Olaszországban ez történt. Az remélem, hogy egy picit becsvágyobbak leszünk. Az ideig elhangzott vitából nem egészen értem, hogy miért volna szükség a nők támogatására, és miért volna szükség, miért volna fontos az ESZ-ra, az Európai Szociális Alapra. Ugyanakkor nagyon szívesen tudnám, hogy a bizottság mit tud tenni annak érdekében, az Európai Bizottság mit tud tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Én a saját választókerületemben foglalkoztam az ESA, az Európai Szociális Alap tevékenységével, hiszen sok 50 év fölötti bevándorolt nő lakik a választókerületemben, és kíváncsi voltam, hogy mit tesz az Európai Szociális Alap annak érdekében, hogy egy speciális igényű csoportot támogassa. Nos, amit idáig hallottam, ezzel nagyon keveset tudok elkezdeni. becsvágyóbbnak kell lennünk, hiszen a történetnek sok szempontja van. A óvoda, bölcsödére van szükségem, ahhoz, hogy működjön ez a rendszer, és meg kell vizsgálni, hogy milyen jó az infrastruktúra a tagállamokban. Valamint az is egy fontos szempont, hogy az egyes programok hogyan kerültek egymáshoz igazítva, igazításra, hiszen nem csak az Európai Unió jogköréről, hanem a tagállamok jogköréről is van szó. Kérdezem tehát, hogy miért nem vizsgáljuk meg inkább, hogy milyen munkafeltételekkel és dolgoznak a nők a munkaerőpiacon, illetve milyen a munkához jutás specifikus helyzete. Nyomatékkal javaslom tehát, hogy legyünk becsvágyóbbak. elemzéseink során, hiszen a munkaerőpiac egyik kulcs problémájával állunk szemben. A, az intézkedések eh, hiányzó fenntarthatósága tűnt fel nekem. Az én választókerületemben a, van egy olyan terület, egy kis terület, ahol a munkanélküliség csak 5%-os. Nagyon alacsony tehát. És az Európai Szociális Alap eh, különböző igazgatási területeit hasonlítottam össze, és megvizsgáltuk, hogy miért van az, hogy az egyik területen sokkal alacsonyabb a munkanélküliség a másikban. Hát kiderült, hogy az egyes igazgatási területek, akár ha szomszédosok is nem tudnak egymásról, hát még hogy a legjobb gyakorlatokat ismerjék. Mindkettőben például ajkú migránsok adják a munkanélküliek dandárját, az egyikben jó intézkedéseket foganatosítanak, a másikban nem. Fontos tehát, hogy tanulhassanak ezek az egyes el, uh, intézkedők egymástól. Köszönöm szépen. Kérje a számbevőszék képviselője a szót. Deputát Grészi. Eh, Szeretnék köszönetet mondani Gressz asszonynak a hozzászólásáért. Ami a kérdéseket illeti, ez kevésbé tartozik a számvevőszékre, inkább a bizottságra. A számvevőszék több évet szokott ellenőrizni, és a parlament kérdésére összeállítottuk ezt a mentesítési tervet ajánlásokkal is éltünk. Ami a konklúziókat illeti, ezek szerintem relatíve világosak. Az önök bizottságának munka dokumentuma is általában a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság dokumentuma világos, és ami minket illet, ami felelősségi körünk korlátozott, arra korlátozódik, amit mi elemeztünk. De úgy látom, hogy kérdések merültek fel ezen az ülésen. A jövőben fogunk tudni válaszolni ezekre a kérdésekre, hiszen nyomon követjük a helyzetet. Ez a helyzet igen összetett, ahogy lesz azt, hogy mondtam, igaza van. Itt nem annyira a programokról, mint inkább az elvekről vitatkozunk, beszélünk, és ezeket az elveket szintén tiszteletbe kell tartani. Ahhoz, hogy a kérdést megválaszolhassuk, azt hiszem, hogy a számbevőszék már elmondta a mondandóját, és most az Európai Bizottságnak kell elmagyaráznia, hogy hogyan fog a jövőben cselekedni azért, hogy javuljon a helyzet. Kérdezem, hogy van-e olyan bizottságbeli képviselő, aki szeretne hozzászólni ehhez a ponthoz. A foglalkoztatás ügyi főigazgatóságot képviselem. Szeretnék a számvevőszéknek köszönetet mondani ezért a jelentésért. Igen, magas minőségű jelentésről van szó. A bizottság úgy gondolja viszont, hogy ez egy sajátos aspektusra összpontosít, például meg kell említsem itt a, az esélyegyenlőséget, 80, 8, bocsánat, 68 milliárd eurót fordítunk erre a programra, és a számvevőszék ennek csak egy részét ellenőrizte. Ahogy Gres asszony mondta, egy sor nemzeti intézkedésről is szó van, esélyegyenlőség és a munkaerőpiaci feltételek. Éppen ezért nagyon nehéz következtetéseket levonni egy olyan jelentésből, amely meghatározott területekre összpontosított. A számvevőszék összes ajánlását figyelembe vettük, ezeknek egy részét már bele is vettük a különböző anyagokba, például a különböző mutatókat és a célokat, ami pedig a specifikus kérdéseket illeti, melyeket Gressz asszony felvetett, például a gyermekőrzési intézmények, óvodák, bölcsödék. Itt a cél az, hogy a nők függetlenebbek lehessenek, és a szociális alap beavatkozási lehetősége csak korlátozott. Az egyetlen lehetőség, amelyel mindig él ez az alap, az az, hogyha hozzájárul ahhoz, hogy felajánljon óvodai, bölcsödei lehetőségeket, hogyha a nők igénybe veszik az említett lehetőséget. Ami pedig a férfiak részvételét illeti a képzésben, ahogy ezt a bíróság, bocsánat, a számvevőség is konstatálta, itt rugalmasan kell a szabályokat alkalmazni. Néha személyre vetik a bizottságnak, hogy túl szigorú. Egyébként itt képzőkurzusokat irányoztak elő meghatározott helyel, volt, amikor nem volt elég jelentkező, így női jelentkező, és így férfiak is részt vehettek a képző programokban. Szerintem ez jó, jobb, hogyha kihasználják a lehetőségeket, mint hogyha elutasítanák a üresen maradt helyek kihasználását. Ami pedig a programozást illeti, a bizottság már elkezdte a 2000-2006-os időszak értékelését. Természetesen lesz erről jelentés, erről tájékoztatjuk a parlamentet is, és ennek az a célja, hogy az új alapokat, az új programozási időszakot előkészítse. Az eredményeket a jövő évre várjuk. Köszönöm, Jelecende képviselő asszonyi asszó, Köszönöm szépen azért, hogy jobban megértsem a programok értékelési rendszerét, Gressler asszonyjal egyetértek, ez alapvető, hiszen azt szeretnénk, hogyha jobban segítenék a nőket abban, hogy jelen lehessenek olyan ágazatokban, ahol ez még nem jellemző. Itt szeretném Vogun úr kérdését én is felvetni, jó magam is felvetni, ami a munkadokumentumot illeti. A 18-as, 18. oldalon az 5-ös táblázatban a programok között félidős program értékelés a lombardiai programokról beszél, és ön ott azt mondja, hogy a fiatalok és a nők akiknek ezt a képzés szánták, szilárd helyjel, helyzettel rendelkeztek a munkaerőpiacon. Ez az véleménye, vagy ez a fiatal nők véleménye, akik munkát találtak, mert az, hogy valakinek diplomája van, az még nem jelenti azt minden esetben, hogy biztos helye van valakinek a munkaerőpiacon. Sokszor azt látjuk, hogy át kell képezni ezeket a fiatalokat, főként a nőket, azért, hogy találhassanak munkát, ami nem mindig felel meg a színvonaluknak, de lehetővé teszi számukra legalább azt, hogy munkájuk legyen. Hogy azt szeretném tudni, hogy ez az ön nyilatkozata, vagy pedig ezt a programban résztvevők mondták el Andalúziával kapcsolatosan. Azt olvasom, hogy ezek a programok nem feleltek meg azon nőknek, akiknek el kellett tartaniuk a családjukat. De itt olyan programok is vannak Andalúziában, amelyek nem csak a nőknek, hanem a gyermekeknek is szóltak. Szeretném tudni, hogy most ez a kinyilatkoztatás, ez öntől, az értékelőtől érkezik, vagy maguktól a nőktől. Vég pedig a, végül pedig a 16. oldal a kettes keretben találjuk azt, hogy a nők csoportját azonosították, ez jól megtörtént, de van itt valami ellentmondásos, mert a képzés után három és 12 hónapos időszakon belül még mindig munkanélküliek voltak, úgyhogy szeretném tudni, hogy mi is volt itt a helyzet. Köszönöm. Kérdezem, hogy kapunk-e választ eh, Szender asszony kérdésére. Igen. Szender asszony által felvetett kérdések az eljárásra vonatkoznak, és lehet, hogy a számvevőszék jobban tudna válaszolni de a másik két pontra válaszolok. Sajnos Göszler asszony kiment. A 20%-os férfi részvételről kérdezett egyes programokban. Ezt fontos kérdésként emelte ki a számvevőszék, és itt arról van szó, hogy mi a jó, hogyha célzottak ezek a projektek, vagy hogyha mainstreaminget, férfiak, nők egyelő részvételét vesszük figyelembe. Erről majd még vita kell, hogy legyen ebben a bizottságban és más bizottságokban is. Az a helyzet, hogy releváns mutatókat vetünk figyelembe, és közben a monitorozás is folyik, hiszen ennek alapján tudjuk a projektek sikerét értékelni. Ez fontos feladata a bizottságnak, és ha a jelentés megjelenik, ez a munka tovább folyik. Göszler asszony remélem elfogadja ezt a választ. Más kérdések is fontosak, ahogy ezt a jelentésemben kiemeltem. A munkaerőpiac elemzése nem mindig esik egybe azzal, ami a legjobbat jelenti a nők számára. Más kollégák és felvetettek hasonló kérdéseket. Reméljük, hogy a jövőben a számvevőszék ezt figyelembe fogja venni, ami pedig a finanszírozást illeti, a projektet illetően. Igen fontos projektekről van szó, ezért kell ezt a jelentést jól megvizsgálnunk és levonni a következtetéseket belőle. A cél az, hogy az Európai Szociális Alap sikeres legyen, hiszen nagyon sok embert érint ez az EU-n belül, elnök. Köszönöm, Vaholan úr, ami ezt a pontot illeti. ezt a munkát most befejeztük az említett ponttal kapcsolatosan, de most kaptam egy levelet a magyar külügyminisztertől, ami a ami Fazekas úr kinevezését illeti a számvevőszéki posztra. Ennek a levélnek, ezt a levelet átadtam a koordinátoroknak. Holnap kilenckor folytatjuk a munkát, és akkor nagyon sok munkánk lesz. Köszönöm.